holnap lesz. Szeretném Dánket tájékoztatni, hogy a következő ülés holnap kezdik 9-től 14 óráig, majd pedig 3-tól 4 óráig lesz ülés. A napirend megtalálható az Európai Unió weboldalán.